ezzel az új trió is elkezdődött. Ennek hazám Horvátország is része lesz. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jó lesz az együttműködés. A munkaprogramjukat nagy érdeklődéssel hallgattam, és biztos vagyok abban, hogy a kohéziós politika jelentős súlypont lesz a programjukban. Említette hogy az Észak és Dél-Európa közti eltérések, különbségek enyhítéséért is dolgoznak majd. Remélem, hogy ez sikeres lesz. A biztonságos Európa, amelyet szintén megemlítettek, nagyon fontos. Mi ezt Románia, Bulgá- Bulgária és Horvátország számára is kívánjuk. Reméljük, hogy az elnökségük alatt csatlakoznak a Schengeni övezethez, és önök is segítenek ebben, annak érdekében, hogy a kétsebességű Európa végre megszűnjön a prioritásai között említették az erős Európát, egy olyan Európát, amely globális partner lesz. Természetesen ez is rendkívül lényeges. Ami azonban leginkább aggaszt engem, ez az utolsó pont, ez pedig a közös értékek Európája, amelyet említett. Természetesen felmerülnek itt különböző kérdések, amelyeket a kollégák már hallattak. Nagyon sok a tiltakozás, az elégedetlenség Európa utcáin, Romániában is. Önöknél még a jogállamiságot is megkérdőjelezték. Említette, hogy a jogállamiság a szubszidiaritás kérdéskörébe tartozik az Unióban. Önök meghallották azt, hogy az állampolgárok mit mondanak Románia utcáin? Tényleg hallották, amit az állampolgárok mondanak, és ezt figyelembe veszik, és tényleg a jogállamiságot védik hazájukban, mert ez nagyon fontos. Új Rodríguez képviselő, Maria Joao, tessék. Prime Minister. Tisztelt miniszterelnök asszony, kedves kollégák. A román elnökség lesz az első olyan elnökség, az, illetve Románia az első alkalommal tölti be ezt az elnökséget, azonban ez lesz az európai választások előtti utolsó elnökség, tehát nagyon fontos szerepet játszik. Szeretnék először is a csúcs találkozóra, a nagyszebeni csúcs találkozóra összpontosítani, ugyanis ez lesz az a kulcsfontosságú csúcs találkozó, amelyet az európai választások előtt tartunk meg. Szeretném elmondani, hogy melyek az elvárásaink, melyek a kívánságaink, milyen Európát szeretnénk a nagyszebeni csúcs találkozó keretében látni. A megfelelő prioritásokat szeretnénk látni annak érdekében, hogy erős legyen az egység az európaiak körében, és ehhez pedig a kohézió a kult szó, ahogyan ön is elmondta, gazdasági, társadalmi és politikai kohézió. Ezzel természetesen önnel vagyunk ön mellett állunk. És ezt pedig nagyon konkrét dologá is lehet alakítani, ez pedig azt jelenti, hogy az európai szociális pillért európai törvény, európai jogszabály és európai pénzügyi eszközé alakítsuk át. A következő pedig, hogy legyen egy előzetes megállapodás a többéves költségvetésről, ahol a kohéziót a középpontba állítjuk. Én azt is elmondanám, hogy nem csupán az összes Európai Uniós tagállam szempontjából, hanem az eurozóna szempontjából, és van egy harmadik nagyon fontos tevékenység, az európai határok védelme úgy történjen meg, hogy Európa, illetve Románia is csatlakozzon a Schengeni térséghez, illetve hogy partnerséget folytassunk a környező régiókkal, például a keleti partnerekkel is, amelyekért önök is nagy aggodalommal fordulnak. És az is nagyon fontos, hogy a migrációt megfelelően kezeljük. Hogyha ilyen Európánk van, akkor megszületik az egység, még akkor is, hogyha megtörténik a Brexit. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, történelmi jelentőségű feladat és nagy lehetőség. Köszönöm szépen, Díva képviselő, egy perc. Elnök úr, a román elnökség a Brexit folyamat szempontjából a következőt jelenti. A román miniszterelnököt arra kérem, hogy a brit miniszterelnököt segítse ebben a folyamatban. Azt mondtuk két évvel ezelőtt, hogy a Brexit egy szelet torta, azonban jelen pillanatban pedig eh, Tereza May miniszterelnök számára olyan, mint a forró krumpli, amit mindenki csak adogat tovább. Az alsóházban úgy, tört, úgy tűnik, hogy eh, zuhanó repülést folytat ez az egész ügy, azonban nem szabad a gyereket kiönteni a fürdővízzel együtt. A miniszterelnök asszony tudja, hogy ez olyan, mint a Pandora szelencéje, azonban igyekszik mindent kihozni belőle, Azonban ma este minden el fog dőlni, természetesen visszafolytott lélegzettel várjuk azt, hogy sikeresek leszünk-e vagy sem. Köszönöm szépen, Novski képviselő egy perc. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Romániának nagyon hatékony elnökséget kívánok és azt kérném, hogy az elnökség programjáról beszéljünk. Nagyon sok a munka, a költségvetési tárgyalások, az új migrációs politika az Európai Unióban. Nagyon sok különböző fellépést tervez az elnökség programja, és maga az elnökség. A kohéziós politika egy olyan téma, amely prioritást élvez, amelyet én is rendkívül fontosnak tartok, és biztos vagyok abban, hogy a geopolitikai érzékenység szempontjából észszerűen kezeli ezt a kérdést. A kontinens keleti részének és Oroszország tényezőinek a figyelembe vételével. A jogállamiság tiszteletben tartása rendkívül fontos, ugyanakkor azt gondolom, tisztelt kollégák, kívánjuk azt Romániának, hogy sikerrel vegye ezen akadályokat. C'è una domanda per lei, l'accetta? Kékkártyás kérés kapott, készen áll a válaszadásra? Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyértelmű az, hogy a soros elnökség nagyon sok kihívást kell, hogy megoldjon. Nem könnyű Európa jövőjéről beszélni a jelenlegi körülmények között, tudván azt, hogy a Brexit is ránk vár. Közben bizonyos kereteken belül beszélhetünk más dolgokról. Nincsen megfelelő koherencia, vannak hiányosságok. És Európában ezek a legnagyobb kihívások. Az biztos, hogy a jogállamiság prioritást képvisel Románia számára. Az elnök azt mondja, ön kékártyás kérdést akart feltenni, képviselő úr. Nikolaj képviselőnek. Akkor most ki kapott szót? Elnök, ön kért szót, kékkártyás szókérés volt, mégpedig az éppen aktuális felszólaló Nikolaj képviselő felé hogyha nem teszi meg, nem teszi fel a kérdését, nem, nincsen kérdésem. Elnök, akkor utána adom meg a szót. Köszönöm. Hök már képviselő másfél percben. Elnök úr, miniszterelnök asszony, azt gondolom, hogy kiváló az, hogy Románia a soros elnöke az Európai Uniónak. Ez mutatja azt, hogy Európa hogyan fejlődik. De fontos, hogy önök is ugyanilyen kiválóak legyenek. Szeretném elmondani, hogy ön és az ön kormánya fel kell, hogy lépjen a korrupció ellen ugyanúgy, mint ahogy azt minden más kormánytól elvárjuk megbocsátani a korrupt politikusoknak. Azért, mert önök szerint túl népesek a börtönök, nem fogadható el az Európai Unióban. Azok ellen küzdeni, akik a korrupció ellen lépnek fel, elfogadhatatlan. Dekriminalizálni a korrupciót, vagy amnestiát adni a korrupcióval kapcsolatban azért, hogy a saját embereinket védjük, elfogadhatatlan. Azt hallottam, hogy Udo Bulman, a szocialisták vezetője, önöket megvédte. El kell, hogy mondjam, hogy ez a szocialista frakció szempontjából botrányos. Saját magát járatta le. Önnek kell felvállalni a felelősséget azért, hogy Romániát megvédje, mert mi tudjuk, biztosak vagyunk abban, hogy az önök elnöksége egyfajta teszt, éljenek ezzel a lehetőséggel. Honorevole... Hökmark úr, van egy kékkártyás kérdés Frunzulika képviselő részéről. Most Frunzulika úrnak adom meg a szót. Tisztelt kolléga, nem gondolja, hogy egy szégyen az, hogy a néppárt elnöke, Dól úr ma gratulált Johannis elnöknek, jelezve, hogy nagyon jól fogja betölteni az a soros elnökséget, holott köztudott, hogy ezt a munkát a kormány látja el, illetve a miniszterelnök. Ez nem szégyen, és nem szégyen az, hogy december 21-én Kurz kancellár szimbolikusan Johannis elnöknek adta át a stafétabotot. Ez megint egy óriási politikai hiba, és ez megint csak megfosztja az európai állampolgárokat az igazságtól. Tisztelt hozzászóló, én úgy gondolom, hogy a kollégám félre, félre nézte a problémát, ugyanis én a korrupcióról beszéltem Romániában, ahogyan arról a Velencei Bizottság, a Transparency International és más szervek is nyilatkoztak. Illetve arról beszéltem, hogy megkegyelmeznek korrupt politikusoknak, ahogyan az itt ülő külügyminiszter is nyilatkozott a BBC-nek. Önök pedig arról beszélnek, hogy valaki gratulált az ön hazája elnökének. Hát azt kell mondjam, hogy engem ez annyira nem háborít fel, én úgy gondolom, hogy önök és a szocialisták itt legalább olyan szigorúak kell, hogy legyenek Romániával, mint mi Magyarországgal és Lengyelországgal, ugyanis a hatalommal való visszaélés mindig a hatalommal való visszaélést jelenti, amelyen szemben fel kell lépnünk, fel kell lépniük. Fajon képviselő, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök asszony, az elnöksége elején már nagyon sok figyelmet kapott, de úgy gondolom, hogy az idő során majd kiállják ezt a próbát. Én támogatom az elnökség prioritásait, főleg a Nyugat-Balkánra vonatkozóan. Pozitív történeteket kell kiemelnünk ebből a térségből, éppen ezért makedon kollégáinknak, barátainknak is szeretnék gratulálni, hiszen az alkotmány módosítása kapcsolatban szavaztak a parlamentben remélhetőleg Görögország is pozitívan fog szavazni majd. Az egyértelmű, hogy a politikai vezetők elég bölcsek és bátrak voltak ahhoz, hogy rendezzék ezt a politikai vitát. Szeretném a vezetők, a politikai vezetők és az elnökség figyelmét felhívni, és felkérni őket arra, hogy legyenek szigorúak, amikor gyűlöletkeltéssel szembesülünk, vagy amikor valaki az intézményünket tönkre akarja tenni. Európa vagy szociális lesz, vagy semmilyen. Egy stabil, békés Európára van szükségünk, és remélem, bízom abban, hogy jól vezetik majd az Európai Uniót. Köszönöm, elnök úr, ez az első soros elnökség, Románia részéről egy bonyolult időszakban, amikor a pénzügyi, a többéves pénzügyi kerete kapcsolatban is meg kell állapodnunk egy olyan időszakban, amikor egy tag távozik az Európai Unióból. A választások után ez lesz az, ami meghatározza az Európai Uniót. Remélem, hogy a belpolitikai problémák nem fogják negatívan befolyásolni a nagyra törő román elnökségi programot. Nem szabad időt veszítenünk amikor a politikai kérdésekről, vagy a pénzügyi kérdésekről beszélünk, a világ változik, nem várják ki azt, hogy hogyan döntünk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos és jó, hogy a román elnökség foglalkozik ezekkel a problémákkal. Ami a biztonsági kérdést illeti, ez is fontos. Európa esetében nem teljes a biztonság hiánya, de az egyre gyakrabban tapasztalható támadások arról tanúskodnak, hogy ez egy prioritás kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszterelnök asszony, én magam személy szerint nagyon örülök annak, hogy itt üdvözölhetem Önt, az Európai Unió soros elnökségével kapcsolatban, és az álláspontunk pedig a következő. Már dolgoztunk Románia állandó képviseletével, és természetesen a szükséges jogalkotási dossziékat szeretnénk lezárni, a továbbiakban is védeni fogjuk a román polgárok érdekeit. Azt gondolom, hogy a román kormány nem fog, nem utasítja el, nem ellenséges az Európai Unióval szemben. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontosnak tartjuk mindannyian továbbra is, hogy a szabad mozgási joga fennmaradjon Európában. Nagyon fontos, hogy konszenzus alakuljon ki az európai jogállamisággal kapcsolatban a Schengeni térségbe való belépés sem olyan problémás, hiszen csak annyi a dolguk, a román kormány dolga, hogy korrigálják a jelenlegi jogszabályokat, és innentől kezdve sikerül majd meggyőzni ők a többi kormányt arról, hogy szavazzák meg EU- Románia csatlakozását a Schengeni térséghez. Romániának utakra, kórházakra, vasútra van szüksége, és hogyha bizonyítani akarják, hogy a románok mellett állnak, és egy európai Románia mellett álljanak, akkor a kötelezettségeiket teljesítsék, hogy a románok akaratának megfelelően képviseljék a románok érdekeit. Elnök, elfogadja-e Marinescu úr a kékkártyás hozzájárulás, hozzászólást. Jakonszári asszony. Ihmetellyt, oikeastaan vielä Nem igazán tudom, hogy meglep engem az, hogy senki sem beszélt eddig az egyik legnagyobb emberjogsértéssel kapcsolatban, amely Romániában történik, az ottani romák helyzetéről beszélek. Ön Romániából jött a kérdésem, tehát az, hogy ennek az-e az oka, hogy ott javult a helyzet, a romák helyzete, vagy pedig gyakran ilyen vitákban annyira udvariasak vagyunk, hogy az ilyen kényes kérdéseket nem vetjük fel. Da, este o întrebare după opinia mea. Uh, Marinescu, igen, úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyek kapcsolatban nincsen elég információnk. Tisztelt képviselők, kérek mindenkit, hogy jöjjön el Romániába jöjjön el az én régiómba. Voltak már, akik jártak az én városomban, az én régiómban. Kérek mindenkit, hogy jöjjenek el oda hozzánk, és ott meglátják, hogy mi a helyzet ezen kérdéssel kapcsolatban Romániában. Elnök, köszönöm. Weidenholzer képviselő egy percben. Miniszterelnök asszony, minden évben új elnöke van az Európai Uniónak. Ez egy rutin európai szinten. A román soros elnökség újdonság, az Európai Parlament komoly időnyomásnak van kitéve, másrészt pedig az egész Európai Unió miatt rivaldafénybe kerül ez az ország. A bizottság pár héttel ezelőtt azt mondta, hogy leállítja a folyamatokat, és nagy többséggel fogadtunk el egy állásfoglalást, amelyek kapcsolatban nyilatkoztak. Románia a következő fél évben tehát nagy figyelmet fog kapni, és ebben lehetőség is rejlik. Az, or- az ország megmutathatja, hogy képes arra, hogy a belső problémáit kiegyez, ö, meg tudja oldani, és közben európai szinten megfelelően tud fellépni. Európai szinten nagyon sok mindent tud továbbvinni, és ebben támogatásunkra számíthat. Elnök, köszönöm, József. Jurek képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Még mielőtt az egyperces beszédemhez hozzákezdenék, belekezdenék, azt szeretném elmondani, hogy Bulman képviselő után 20 perccel ezelőtt próbáltam szót kérni formális kérdésben. Tajani elnök, elnökölte akkor az ülést, a belső szabályzatunk 11-es cikke kötelezi arra a résztvevőket, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsák egymást, és mindenféle rágalmazástól ö, ne alkalmazzanak bármilyen rágalmazást. Bulman úr fasisztának bélyegezte az Európai Unió egyik tagállamának a kormányát. Ezzel azt mutatja, hogy nem tartja tiszteletben a parlamentet és a parlament legnagyobb frakcióját, Tajani úr frakcióját. Ez elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy az elnöknek erre haladéktalanul reagálnia kell. Másodszorban semmilyen alapja, jogi alapja nincsen annak, hogy ne adják meg a szót valakinek ügyrendi kérdésben. Bulman úr nem az egyedüli, aki ilyen jellegű megjegyzéseket tesz. Elnök úr, kérem, hogy továbbítsa Tajani elnöknek, az információ jött ezen helyzetről, ez elfogadhatatlan. Tehát amit Bulman úr elmondott, az, hogy az elnök úr erre nem reagált, hogy nem kapta meg a szót. Most pedig szeretném elmondani a hozzászólásomat egy percben. Elnök, ez egy formális kérés volt. Nem, elnézést, ön hozzászólt egy vitában, Tajani elnökkel kapcsolatban, egy olyan helyzettel kapcsolatban, amelyben itt volt Tajani elnök a plenárison, aki nagyon jól ismeri a helyzetet. Továbbítom ezt a kérdést, de ön is ismeri a helyzetet. Andrió képviselő, köszönöm elnök úr, miniszterelnök asszony, üdvözöljük itt régi otthonában. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban szeretnék most szólni. Ön is tudja, hogy a parlament helyzet ezzel kapcsolatban egyértelmű ambiciózus kiadási szintre van szükség ahhoz, hogy a fenntartható fejlesztési céljainkat el tudjuk érni, ideértvén a klíma ellen, klímaváltozás elleni küzdelmet és a szociális és teritoriális kohéziós célokat. Az európai projekt jövője azon múlik, hogy meg lesz az igazságos átállás egy új gazdasági modell felé. A tanácsnak tudnia kell arról, hogy megfelelő kezdeményezések nélkül az erőforrások szintjén a parlament nem tudja elfogadni a kiadási javaslatokat. Az erőforrásokról azt hallhattuk, hogy ez szinte a nullával egyenlő, mindeközben azt gondolják, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban már közel áll a megalapodás. Ön mit ért a nagy vonalak alatt, másrészt pedig hogyan számítja a parlament álláspontját ezzel kapcsolatban figyelembe venni? Köszönöm. So. Köszönöm szépen, Bresszó képviselő egy percben. Elnök úr, Tisztelt miniszterelnök asszony, először is minden jót kívánok az elnökséghez, és szeretném megköszönni a négy prioritást, amelyet kifejtett. Én a területi konvergenciával kapcsolatban szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy, és ön is ezt mondta, egyetlen területről sem feledkezhetünk meg, nem szabad, hogy senkit, egyetlen területet se hagyjunk magunk mögött. Az Európai Parlamentben ön is elmondta már, hogy a lemaradó vidéki térségek, a hegyvidéki, illetve a periférián található térségek számára szükség van egy menetrend. A városi térségekre nézve van ilyen, de a többi által említett területre nézve nem. Talán foglalkozhatnának a parlamentnek ezen javaslatával kezdeményezésképpen, amelynek folyamányaként talán kialakulhatna egy ilyen menetrend. Én nagyon fontosnak tartom ezt az elnökség szempontjából, ez nagyon hasznos lenne. Románia egy olyan ország, amelyben a vidéki térségek, az unió szélső térségei is egyben, és arról sem feledkeztetünk meg, hogy 20 millió ember fog első alkalommal szavazni az európai parlamenti választásokon. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy őket jobban bevonják, és elérjék azt, hogy valóban szavazzanak? Köszönöm szépen, Nika képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt kormányzati tagok. Először is szeretnék gratulálni önöknek ahhoz, ahogyan ismertették az Euró- a román elnökség prioritásait. És azt is meg kell jegyeznem, hogy a kollégák egyes hozzászólásainak semmi köze nem volt a román elnökség prioritásaihoz, ezek inkább a választási kampány, kampányra vonatkoztak. Meg kell érteniük Ferhofstadt urat, aki most némileg bosszankodik, és ettől eltekintve sok sikert szeretnék kívánni önöknek önöknek és annak a 200 tisztviselőnek is, aki Brüsszelben dolgozik az elnökség munkával kapcsolatban, és annak a további 100 kép tisztviselőnek, aki Romániában készítette elő az elnökség munkáját, a kohézió, a biztonság, a konvergencia, ezek olyan témák, amelyeket folytatni kell, ezek ugyanis mérföldkövek Románia számára, és ez így fog majd bevonulni a történelembe is. Még egyszer nagyon sok sikert kívánok! Eh, Köszönöm szépen, következik, Köszönöm szépen, és üdvözlöm itt a tanácselnökségét, a román miniszterelnök asszonyt, aki korábban a frakciónk tagja volt itt az Európai Parlamentben. Néhány aspektust szeretnék kiemelni, amelyekre már kollégáim is utaltak, és saját frakcióm tagjainak a véleményéhez is csatlakoznék. Két dologra szeretnék kitérni, ez a szociális pillér lenne az egyik, ami az egyik legfontosabb pillére a román elnökségnek, ugye négyet sorolt fel az elnökasszony, és olyan elemez, amely igazán bizonyítja azt, hogy Európa tud-e valóban tenni az európai polgárokért. Nagyon sok országban társadalmi feszültség figyelhető meg. Talán más országokban ez a feszültség enyhébb, minden esetre olyan Európára van szükségünk, amely sokkal közelebb áll az európai polgárokhoz. Például a gyermekvédelemhez, ami szintén egy fontos szempont, kihangsúlyoznám még az ipar jelentőségét, és fontosnak tartjuk, hogy a lakosság érdekeit kiszolgáljuk. Nagyon fontos, hogy az elnökség a megfelelő képességeinek köszönhetően tudja képviselni ezeket a az érdekeket. Köszönöm, mondja Danti képviselő, üdvözölném itt a miniszterelnök asszonyt korábbi otthonában. Nagyon kevés az időnk már a választásokért, így az, e- a román elnökségnek is kevés ideje lesz arra, hogy a programját megvalósítsa. Először is az egységes piacra szeretnék ki térni, ez az európai integráció egyik sikere, ami nagyon sok hiányosságot szenved el, nagyon sok gyenge pontja van, ami az elmúlt években ezért nagyon sok félelmet ébresztett és aggodalmat. Önnek e azt kell elérnie, hogy az egységes belső piaccal kapcsolatos feladatokat elvégezzük, hogy támogassuk a társadalmat és a gazdaságot. Kitérnék még a piacfelügyeletről szóló rendeletre. A román elnökség például ezt a témát nagyon is előre vihetné, és fontosnak tartom azt, hogy az európai polgárok az online vásárlások során biztonságban érezhessék magukat és a tisztességes verseny is fennmaradjon. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások következnek, 25-en jelentkeztek. Nem fogom tudni megadni a szót mindenkinek, csupán 10 hozzászólót fogok kiválasztani frakciók szerint, annak érdekében, hogy senki ne érezze magát kihagyva. Paszkúr, következik egy perc. Doamna prim-ministru, domnule președinte, fiecare președinție Elnök úr, miniszterelnök asszony, minden elnökségnek három vonalra kell koncentrálnia, folytatni a korábbi elnökség munkáját, a saját céljait elérni, harmadsorban pedig konkrétan, konkrétabbá kell tenni az Európai Unió helyzetét. Románia programja egyik elvárásnak sem felel meg. Különböző nemzetközi elvárások vannak, ami a kereskedelem liberalizációját illeti. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy az EU szerepét kellene megerősíteni a román elnökségnek a multilaterális kereskedelmi rendszerben. Ugyanakkor fontos, hogy az EU erős maradjon nem csak intézményként, hanem azért, mert különböző erőfeszítéseket kell tennie a tagállamok munkájával kapcsolatban is. Ami az intézmények védelmét illeti, ezzel kapcsolatban ez a kérdés felmerül, ami a gazdasági, politikai és védelmi erőfeszítéseket illeti a tagállamok szintjén, ezt kell az Európai Unióban megerősíteni. Ezen célokat nem lehet elérni a saját politikai érdekek révén. Nem, együtt kell működni minden nemzetközi szereplővel. Köszönöm. Muresen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök asszony! Románia most először tölti be az Európai Unió soros elnökségét, és ez történelmi jelentőségű lehetőség az országunk számára. Ez az elnökség a román népről szól, és szeretném világosá tenni, hogy a román nép készen áll arra, hogy betöltse az Európai Unió soros elnökségét. Két év óta az emberek az utcára vonulnak azért, hogy védjék az európai érdekeket, értékeket, a jogállamiságot, az független bíróságokat, Európai Unió zászlóval a kezük életükben. mellett, hogy nagy megtiszteltetés, hogy betöltjük a, román, a soros elnökséget, azonban ez nagy felelősség is, nagyon nagy kihívások vannak a napi renden, ott van például a következő 7 éves költségvetés, az európai finanszírozást a lehető leghamarabb kell biztosítani a kedvezményezettek számára aztán ott van még a Brexit, azt kell látnunk, meg kell néznünk, meg kell várnunk, hogy mi történik a ma esti szavazáson, és ez nyilván sok millió európai polgárt érint, és nagyon sok román polgárt, akik az Egyesült Királyságban élnek. Nagyon fontos, hogy javítsuk a keleti szomszédsággal való kapcsolatunkat, és az önök elsődleges feladata az, sőt kötelessége, hogy tiszteletbe tartsák az európai értékeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök, de kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalás idejét. Maria szúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, most a migráció kérdéséről szeretnék beszélni önöknek, ugyanis az Euró, a, a tanács úgy tűnik, hogy nem tud felnőni a feladathoz az országok, nem akarnak valódi előrelépést elérni, mindenki saját magára gondol, a Dublini hármas Dublini rendeletet nem tudják megvalósítani, miközben Görögország nem tud egyedül megbírkozni ezzel a feladattal nagyon sokan vesztek a tengerbe, de most már a migránsok elsősorban a szárazföldi határon keresztül érkeznek, tehát Törökországon keresztül. Ami pedig a menekültügyi rendszert illeti, a Dublin 3-mal kapcsolatban a menedék jog iránti kérelmet nem az első országban nyújt, kell benyújtani, hanem mindenki között el kell osztani. Krapini képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani azért, mert bizalmat tanúsítottak a román elnökség iránt. Én is kormány tagként tudom, hogy ez mennyire fontos. Nagyon mi is részt vettünk az elnökség munkájának kidolgozásában. Nagyon professzionális emberek dolgoznak az állandó képviseleten is, de nagyon sajnálatos az, hogy egyesek hamis információkkal jönnek ide, amelyeket terjesztenek, holott az Európai Parlamentben azért küzdünk, hogy az ilyen álhírekkel szemben felépjük a, felvegyük a küzdelmet. Választási kampány kezdődik, ez igaz, de ez nem azt jelenti, hogy egy tagállamot kellene lerohanniuk, amely ráadásul a soros elnökséget tölti be. Miért nem a programra kérdeznek rá? Miért nem kérdezik azt, hogy hogyan lehet ezeket a célokat elérni? Miért nem prioritásokat javasolnak? Eh, ahelyett, eh, hogy olyan dolgokról beszélnek, amelyekben nem ismerik ki magukat. Erről biztosíthatom önöket ma. A plenárison egy olyan dossziéről eh, szavaztunk, amelynek előadója voltam, és az intézményközi tárgyalásokat is elkezdjük. Meglátják majd, hogy az elnökség végéig ez mennyire jó lesz. Köszönöm szépen, Kuneva képviselő, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök asszony. Örülök annak, hogy ismét itt láthatjuk, hiszen európai parlamenti képviselőként ön is korábban bolgár képviselőkkel együtt az együttműködés új formáinak kidolgozásában vett részt a balkáni térség számára, és most konkrét lépéseket is kell tennünk a Balkán együttműködés javítása érdekében. Ugyanakkor aggaszt, amikor azt hallom, hogy Románia egy rossz példa, például a munkajogi védelem, a bérek, illetve a munkavállalók védelme szempontjából ez valóban így van? Négy éven keresztül együttműködtünk, és ön is tudja, hogy melyek az Európai Parlament prioritásai, a szociális pillér, az emberi jogok, a közös európai menekültügyi rendszer megreformálása. Ezek kellene, hogy legyenek az önök prioritásai is. Jó elnökséget kívánunk önöknek, és sok sikert! Honorevole Jároka, prego. Jároka képviselő, egy percben. Honorable Prime Minister, we wish you the best. Miniszterelnök asszony, minden jót kívánok az elnökségének. Köszönjük, hogy a legfontosabb politikákat most körvonalazta. Az egyik legfontosabb számunkra a kohézió, amelyről Lincsit beszélt. Nagyon fontos nem csak a gazdasági különbségek csökkentésére az emberek között, ahogy ön mondta, hanem abból a szempontból is, hogy európai polgárként milyen jogokhoz férnek hozzá. Tehát a szociális kohézió rendkívül fontos, és mi önökre tekintünk a következő fél év során, mert azt gondoljuk, hogy ezen témákban nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek. Önök az Európai Unió egyik legszegényebb tagállama, és próbálják a helyzetüket javítani. Köszönjük a romákra vonatkozó kérdést és Marinescu válaszát is, hiszen értem én, hogy miért mondta ezt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy visszatérjünk a szegények kérdésére. Az önök elnökségének kellene azt az üzenetet hordozni Európában, hogy 120 millió szegény él Európában. Őket ki kell emelni a szegénységből a következő évek során. Remélem, hogy az önök elnöksége ezt prioritásként fogja kezelni. Köszönöm az ezzel kapcsolatos munkájukat. Honorevole Joana, prego un minuto. Köszönöm szépen, Joana képviselő. Egy perc. Tisztelt miniszterelnök asszony, kedves kollégák, talán nem véletlen az, hogy ma román csatlakozás után 12 évvel a román prioritások ismertetése során Románia két fontos évfordulót ünnepel. 160 éve született Mihály Maninescu, nagyon híres román költő, akit rengeteg nyelvre lefordítottak, és a Nemzeti Kultúra Napja, ami mhm és eh, Dancséla asszony miniszterelnökünk szavainak eh, révén pedig megismerhettük, hogy melyek a prioritások a román elnökség során. Tehát megint csak büszkék lehetünk arra, ünnepelhetünk azért, hogy ennek a nagy európai családnak, az Európai Uniónak tagjai vagyunk. Szeretnék tehát mindent, a legjobbat és a legtöbb sikert kívánni Dancsila asszonynak és a román elnökségnek. Kollégák, kérem, hogy higgyenek a román nép képességében. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a parlament képviselőjeként dolgozhatok ezeken az anyagokon, és és az Agri Bizottság néppárti alelnökeként jól tudom, hogy a kap igen fontos prioritás Európa számára, ezért úgy miniszterelnök asszony, szeretném öntől azt kérdezni, hogy az román elnökségnek milyen jövőképe van, és mit javasol-e politikai területtel kapcsolatban elnök. Köszönöm szépen. Préda képviselő következik egy perc. Köszönöm szépen, nagyon röviden, miniszterelnök asszony, ön és az ön kormányának tagjai bírálták az Európai Bizottságot számos alkalommal, azt állítva, hogy a bizottság tevékenységei hamis információkon és felületes információkon alapulnak, de ön és az ön kormányának tagjai láthatták az Európai Parlament állásfoglalását, ahol kimondjuk, hogy külföldi idegen erők is szerepet játszhatnak ebben. A parlament az önök intézményi partnere, hogyha nincsen bizalom, hiszen ön is mondta, hogy bízni kell az intézményekben de hogyha ez nincs meg, ezzel kapcsolatban mondanék még valamit. Amikor ön a prioritásokról beszélt, a román elnökség prioritásairól beszélt, Romániában volt egy tévécsatorna, amely felfüggesztette a sugárzást, ugyanis az augusztus 10-i tiltakozások eh, bemutatását eh, sugározták. Úgy tűnik, hogy Romániában nincs olyan, hogy szabad sajtó. Önt ez kéne, hogy aggassza, miniszterelnök asszony. Úgy tűnik, hogy még mindig a Ceausescu-i múltbeli gondolkodásmódban megrekedtek, amikor a propagandát előtérbe e, el a hozzászólott félbeszakították, félbeszakítja az elnök, Ronet képviselő egy perc. Bullman, Mr. Bullman, suspension of station. Mikrofont kérünk. Köszönöm szépen, elnök úr. A román elnökség során nagyon fontos kérdések szerepelnek a napirenden. Reméljük, hogy a különböző témákban lesz előrelépés. Szeretnék, szeretném kiemelni a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatos anyagot, a, nyilván a köz és a magánszférában is vannak fontos alakulás, által fontos folyamatok, és meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy egy ilyen esetben az ember félelem nélkül bejelentést tehessen. Ha nem, akkor nem sikerül felderíteni különböző ügyeket. A tanácsban a az irányelv jogalapjával kapcsolatban folyik a vita. A parlament és a bizottság jogi szolgálata nem állapított meg nehézségeket ezen a téren, és attól tartok, hogy a tanács egyértelműen blokkolni kívánja ezt az anyagot. Vannak országok, amelyek megpróbálnak pozitív, megpróbálnak megakadályozni egy pozitív eredményt a tárgyalások során, hogy megakadályozzák azt, hogy a közérdekű bejelentők számára európai szinten minimális védelmet tudjunk nyújtani. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, Románia átvette a stafétabotot, ez egy nagyon fontos lépés, és Románia be fogja bizonyítani az egész Európai Unió számára, hogy képes ezen feladat ellátására. Egy nagyon fontos szerepet fog majd az ország betölteni az európai dossziék továbbvitele során ugyanakkor egy egyensúlyi tényező is lesz majd, megpróbál nyugat és kelet között hidakat építeni. Románia egy európai ország. Sokkal fontosabb, mint korábban az, hogy az egységünket bebizonyítsuk most, és szolidárisak legyünk egymással. Ez minden román érdekét szolgálja. Sajnálattal kell közölnöm azt, egyes képviselők, mint Geller képviselő, téves információkat hallattak, őket megvezették. Sajnálatosnak tartom, hogy a román, román kormányt ma ilyen heves támadás alá Románia egy jogállam, és Románia támogatja azokat az értékeket, amelyekre az Unió is épül, a szabadságot, azok, akik mást állítanak, az alkotmány ellen szólnak. Reméljük, hogy a 2019-es év egy olyan év lesz, amely az igazságszolgáltatás szempontjából is előnyös lesz, és Románia és Bulgária csatlakozhat a Schengeni térséghez. Most pedig a bizottság nevében Ansip alelnök úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezért a nagyon intenzív vitáért. Ahogyan tudjuk, a román elnökség során kerül sor a Brexitre, választások lesznek az Európai Parlamentben, és folytatódnak a tárgyalások a következő pénzügyi tervvel kapcsolatban. Ugyanakkor le kell zárnunk a tárgyalásokat 242 különböző javaslattal kapcsolatban. Klaus Johannis elnök úr múlt héten Bukarestben mondta ezt, hogy közös feladatunk van, és amikor a kollégák ellátogattak Bukarestbe, és jó magam is, akkor egyértelműen azt láttam, azt értettem meg, hogy a román miniszterek ezeket a szavakat nagyon komolyan veszik. Nagyon várom tehát azt, hogy gyümölcsöző legyen az együttműködésünk, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a román kormány között az uniós soros elnökség során. Önöknek nagyon sok sikert kívánok a román elnökséghez. Nagyon köszönöm, múlcsom ezt! Ora al primo ministro Danzila. Most pedig miniszterelnök asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam az elhangzottakat meghallgattam a kollégák, volt kollégák hozzászólását itt az Európai Parlamentben. Őszintén számítottam ezekre a hozzászólásokra, számítottam a pozitív megközelítésre is, amennyiben azok a polgárok, akik most minket néznek, mindenképpen fontos, hogy a számukra fontos problémákra megtalálják a választ a már meglévő problémákra kell választ találni a különböző társadalmi kategóriákban, a különböző régiókban, a különböző országokban. Mint már korábban is elmondtam, amikor a bevezetőben szóltam hozzá a vitához, nem azért jöttem ide, hogy jól érezzem magam, azért jöttem, hogy Románia miniszterelnökként az Európai Unió soros tanács elnökeként jöjjek el azért, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyekkel megerősíthetjük az Európai Uniót, amelyek révén az Európai Unió ugyanakkor sokkal közelebb kerülhet a polgárokhoz minden tagállamban. Szeretnék köszönetet mondani az elnök, alelnök úrnak és a bizottságnak és a többieknek is az minket érintő figyelmükért. Nagyon nagy szükségünk van az önök támogatására. Meggyőződésem, hogy az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel közösen garantálni tudjuk a stabilitást és a konszenzust a ránk váró kihívásokban és kérdésekben. Megpróbálok most választ adni néhány felvetett kérdésre. Sztolojan úr, a minisztereink tapasztaltak, Shadow elnökként már tapasztalattal rendelkeznek, az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel is kapcsolatban állnak a különböző biztosokkal, és minden miniszter már ezt a tapasztalatot begyűjtötte a saját területén. Biztos az is, hogy az Európai Unió tanácsának főtitkársága támogat minket. Kérem, hogy ne előre határozott gondolatokkal menjenek ki ebből a teremből, miszerint a miniszterek nem értenének a tárgyalásokhoz. Mindenképpen pozitívan állunk a problémák megoldásának a kérdéséhez. Szeretném, hogyha megbíznának a román miniszterekben, és abban, hogy Románia sikerrel tudja az elnökséget véghez vinni. Ami a különböző miniszterek kötelességeit illeti, és ami az én kötelességemet illeti, hogy a francia miniszterelnökkel, a holland miniszterelnökkel találkozzak, ezt nagy örömmel teszem, erre van lehetőségem, és közben a holland parlamentben is fogok járni, és az a célom, hogy a román elnök az Európai Uniós elnök különböző üléseken a tisztségében részt vehessen. Ami az eurózónába való belépést illeti, ez már egy ideje aktuális kérdés, mindenképpen fontos ezen a területen előrelépni. Tartom a szavam, láthatják ezzel kapcsolatban a programunkat, rendelkezésükre állunk, és hogyha szeretnék, akkor ezzel kapcsolatban a javaslatainkat kérem, hogy hallgassák meg. Ami a, az SND frakció elnökének a támogatását illeti, ezt köszönjük. Tudjuk, és önök is tudják, hogy a jogállamiságot védjük, és az emberi jogokat. Támogatjuk azok jogait, akik a hibás igazságügyi döntések miatt szenvedtek. Ferhofstadt úr, sajnálom, hogy már nincs itt a teremben. Garantálhatom önnek, hogy ismerjük a kérdéseket, ismerjük a kihívásokat, amelyek ránk várnak. Ez az oka annak, hogy azt kértem, hogy legyen konszenzus, hiszen együtt döntéshozatalra van szükség, konszenzusra van szükség, fontos ebben az irányban tovább lépnünk. Ezzel párhuzamosan azt vártam volna, hogy a frakció elnöke az európai prioritásokról beszéljen, ne pedig belső belpolitikai kérdésekről. Az éppen soros elnök tagállami kérdéseiről. Ez a hitelesség kérdése. Fontos ezt figyelembe venni. Ferhostat úr részéről szeretném megtudni, hogy mivel vádolja a román kormányt. És lenne még egy kérdésem Ferhostat úr felé kérésem pontosabban, kérem, hogy hagyja, hogy a románok maguk döntsenek a saját dolgaikról, ne próbálja a saját meggyőződéseit a román népre erőltetni. Tisztelt kollégák, meggyőződésem, hogy más országokra vonatkozóan lehet itt javaslatokat tenni. Ugyanakkor az is meggyőződésem, hogy minden nép és minden polgár, amely ezen népet kiteszi, képes arra, hogy a saját meggyőződései alapján döntsön, attól függetlenül, hogy ki mit gondol. Keller képviselő, ön arról beszélt, hogy több ezren vannak az utcákon, és próbálják védeni azt, hogy Romániát jó kezekben tartsák, és jól irányítsák. Ami a jó kormányzást illeti, a statisztikát alátámasztják a helyzetet és mutatják azt, hogy a román kormány hogyan irányítja az országot. A gazdasági növekedés több mint 4%-os, a deficit 2,9%, a munkanélküliség kevesebb, mint 4%, a beruházások magasabb szinten vannak, mint 10%. Azt gondolom, hogy ez mind azt mutatja, hogy jól irányítjuk az országot. És ami a különböző információkat illeti az egyes képviselők részéről, próbálják félretájékoztatni a közönséget, és így más percepciót kialakítani. Ez az, amit a román kormány megtett azért, hogy a növekedést garantálja, a megfelelő életminőséget, és azt, hogy a román ügyeket megfelelően tudjuk kezelni, és Romániát megfelelően tudjuk kezelni. Azt gondolom, hogy ezt összehasonlíthatjuk azzal, hogy mi történik más országokban, és ezt az összehasonlítást látván láthatják azt, hogy a román kormány tudja, hogy mit tesz, és foglalkozik azon problémákkal, amelyek Románia és a román nép számára jelentenek problémát. Peska úr feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy az EU egységesítésével kapcsolatban mi a helyzet, hogy ehelyett most inkább megosztani akarjuk az Európai Uniót. Nos, ez egy olyan kérdés, ez olyan felvetés, amelyet el kell utasítanunk. Azon kell, hogy legyünk, hogy még egységesebbek lehessünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, ami megoszt minket. Arra kell koncentrálnunk, ami miatt egységesek vagyunk, így lehetünk kohézióban, békében, így lehet erősebb az Európai Unió a világban. Maria Zsuazó kollégának is szeretnék válaszolni. Hozzászólásában beszélt a nagyszebeni csúcsról, amely lehetőséget ad számunkra, hogy közösen alakítsuk az Európai Unió jövőjét. Az EU jövőjéről van itt szó, és amikor az EU jövőjéről beszélünk, ez azt jelenti, hogy a frakcióktól függetlenül közösen kell a megoldásokat megtalálni az összes intézmény között, a lehető legjobb megoldásokat, amelyek közelebb hozzák hozzánk a polgárokat, úgy, hogy egységes lehessen a jövőnk, úgy, hogy a lehető legjobb legyen ez a jövő az Európai Önös polgárok számára is. már kór. a kormánynak fel kell lépni a korrupció ellen. Az amnestia, már többször elmondtam, ezzel kapcsolatban, hogy a román kormány semmi olyat nem javasol, amely arra vonatkozna, mint amiről ön beszélt. Nem akarjuk megvédeni csak a polgárokat. Senki más nem próbálunk védeni. Azon polgárokat védjük, akiknek a jogait megsértették. El kell, hogy mondjam, hogy amikor a jogállamiságról beszélünk, az igazságszolgatásról beszélünk, közösen küzdünk minnyáján a korrupció ellen. A román kormány ezt a feladatot felvállalja, de ugyanígy meg kell védeni a polgáraink jogait is. Azon polgárok jogait, amelyekre kihattak, kihatottak a különböző titkos jegyzőkönyvek miatt az igazságszolgáltatás és a titkosszolgálat döntései. Vannak, akik nagyon hangosan kiabálnak itt a teremben, hogy ők küzdenek a korrupció ellen, hogy ők azok, akik a jogállamiságért küzdenek. Sokan közben megbújnak a teremben, és nem akarják megtudni, hogy valójában mi is történik Romániában. Ők részese annak a rendszernek, ami miatt a polgárok jogét nem tartják tiszteletben. Marinescu úr, az önálláspontja a román kormányjal ellentétes, ellenkező, ennek nincsen alapja. Ön azt mondta, hogy a román kormány elleni támadások, a román igazságszolgáltatást támadták. Én nem hiszem, hogy ilyen dolgokat el lehetne mondani. Azt gondolom, hogy a román kormány egy döntést hozott az román igazságszolgáltatással kapcsolatban. Minden az igazságügyre vonatkozó törvényt a parlament megszavazott Romániában, és a román parlament a román polgárok képviselete. Ön beszélt arról, hogy technokrata kormány van Romániában. Mi nagyon sok korábbi erőfeszítést tovább viszünk. Az európai alapok 26%-a az arány, és a mezőgazdasági kérdésekben is nagyon jók az eredményeink, 27%-kal messze az európai átlag felett vagyunk. a román kormány, a román nép akaratának a kifejezése, és megteszünk minden tőlünk tehetőt, hogy ezen erőfeszítéseket tovább vigyük. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlamentben volt egy szavazás, és vannak, akik a saját országuk ellen szavaztak. Presszó asszony, ami a területi konvergenciát illeti, ez valóban nagyon fontos terület, egyetlen régiót sem szabad magára hagyni. A vidéki területek, a periférikus, a hegyi vidékek, ez egy olyan kérdés, amelyel nagy intenzitással fogunk foglalkozni, és rendelkezésükre állunk, hogyha ilyen javaslataik vannak. 20 millió fiatal most először fog szavazni. Mit tehetünk azért, hogy meggyőzzük őket, hogy elmenjenek szavazni? Ezt a kérdést fel kell tennünk magunknak. Kezdjük azzal, hogy bizonyítsuk, hogy van számukra megoldásunk. Azt kell bizonyítanunk, hogy nem a politikai pártok közötti vitákról van szó, hogy a polgárok egymással nem szabad, hogy konfliktusba kerüljenek, akár egy adott tagállamon belül is. Arra kell koncentrálnunk, hogy milyen megoldást tudunk számukra nyújtani, hogy milyen hozzáadott értéket tudunk képviselni. Fontos, hogy ezek megjelenjenek az Európai Intézmény döntéseiben. Úgy gondolom, és bízok abban, hogy közösen el tudjuk Biztosítani tudjuk ezt a feladatot. Az Európai Bizottságban bízom, bízom az Európai Tanácsban, és azt gondolom és hiszem, hogy közösen a következő fél évben választ tudunk adni ezen 20 millió fiatalnak. Olyan választ, amelyet 500 millió európai polgár várt tőlünk. Ami járók a képviselő kérdését illeti, remélem jól ejtettem ki a nevét, valójában elhangzott, hogy Románia szegény ország, és hogy tennünk kell valamit azért, hogy javítsunk a helyzeten. Az elmúlt év során pontosan ezzel foglalkoztunk. Javítottunk az életszínvonalon, és láttuk, hogy a megszorítás nem jelenthet megoldást az országunk számára, és a más tagállamok számára sem, Emeltünk a béreken, emeltünk a nyugdíjakon, emeltünk az átlagkereseten, emeltünk a tanárok keresetén, emeltünk a különböző járulékokon, családi járulékokon és segélyeken, a vidéken élők helyzetén is javítottunk. Azt gondolom, hogy erre ahhoz van szükség, hogy ne kelljen már a szegénységről beszélni, attól függetlenül, hogy közösen európai szinten milyen döntéseket kell majd hoznunk. Végül pedig az utolsó megjegyzésem, amelyet szerettem volna önökkel megosztani. egyes a vádakkal kapcsolatban, amelyeken, amelyeket kaptam, és gondolkoztam azon, hogy válaszoljak ezekre vagy sem, de azt gondolom, hogy a polgáraink igenis meg tudják mondani, mi a különbség az ellenséges és a nyílt hozzáállás között. Preda úr, a román kormány és miniszterelnöke nem bírálja az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot.